javítását, az anyák egészségének javítása, a gyermekhaladóság csökkentése, illetve a női egyenjogúság előmozdítása. olyan gyakorlatok alakultak ki, mi szerint az apa, apának van alárendelve a nő, illetve a házasekötés után a férjének a családok ennek alapján működnek és a családok kevesebb gyermeket vállalnak a gazdasági problémák miatt. A nemeket is szelektálják, és ennek az az eredménye, hogy túl sok a férfi a társadalomban, ami erőszakhoz is vezet, szociális stabilitást is veszélyezteti, illetve a termékenységet rontja, az anyai halandóságot előmozdítja a gyökereit kell megtalálni, elemezni, értékelni ennek a jelenségnek, illetve a gazdasági ösztönzőket felszámolni, amelyek a nemi szelekciót ösztönzik. Köszönöm, hogyha ilyen módosítókat nyújtanak majd be. Az oktatást javítani kell, a foglalkoztatási lehetőségeket és az egészségügyi ellátást a nők esetében. A regionális és helyi önkormányzatokhoz is felhívást intéz az Európai Unió, hogy ezeket a gyakorlatokat számolják fel. Nagyon fontos az esélyegyelőségi szabályozás, de talán még fontosabb a meglévő szabályok szigorú alkalmazása az Európai Bizottságnak támogatnia kell az oktatási kezdeményezéseket és egyéb proaktív fellépéseket a, világnak, maximalizálnia kell a női tőkébe eszközölt befektetést, és természetesen lehetővé kell tenni, hogy a nők egyáltalán megszülethessenek. nagyon szoros a határidő a FEM gazda szakbizottságban, ezért gyorsan el kell fogadnunk a véleményt. Ma fogunk szavazni, ma délután a véleményről, négy óra után a módosítók benyújtásának határideje május 22-e volt, és 20 módosító érkezett. Mindenkinek köszönöm a módosítóit, a javaslatait úgy gondolom, hogy a vélemény szövege hozzájárulhat ahhoz, hogy a e, szükséges e, változások megvalósuljanak, és e barbár gyakorlatok felszámolásra kerüljenek. Köszönöm szépen még egyszer. Ha gondolják, akkor részletesebben is megvitathatjuk ezeket a gyakorlatokat, ezeket a jelenségeket. Köszönöm szépen a titkárságnak is, hogy ilyen komoly segítséget nyújtott az előkészületek során. Elnök, köszönöm szépen, Mitchell úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, kedves kolléganő, ezt a jelentést. Ma reggel a BBC-n azt láttam, hogy egy szennyvízcsatornából mentett ki a kínai tűzoltóság egy kisfiút. Úgy gondolom, hogy nem is számoltak volna be erről, hogyha kislányról lett volna szó. Ez igazán sokkoló. A jelentés készítője hangsúlyozta, hogy az ENSZ becslései szerint 200 millió nő nem született meg a világon a nemi szelektálás céljait szolgáló abortuszok miatt. az emberek az interjúkban nyíltan beszámoltak erről a, a törekvésről, erről a jelenségről. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk erre a kérdésre. A, a, a szexizmus, illetve az anyagi haszon áll a középpontjában ennek a jelenségnek azokban az országokban, mint Kína vagy India, amelyekről szó van, az a férfiakat gazdaságilag hasznosabbnak tekintik a családok. Egyes ázsiai országokban egyszerűen nincs elég nő ma már, a házasságkötésekhez, úgyhogy olyan helyzetek alakultak ki, aha, amelyekben nőket elrabolnak, és más régiókba visznek, hogy ott kényszerítsék házasságra őket. azt szeretném még mondani, hogyha politikailag érzékeny módosítókat tesznek ebbe a véleménybe, az meg fog osztani bennünket. Fontos lenne, hogy csak erről a jelenségről szóljon ez a vélemény, és más nemi ügyekről ne a gazdasági okokkal is foglalkozni kell, amelyek a szexuális szelekció alapjául szolgálnak. Fontos lenne, hogy nagyobb szociális védelemben részesüljenek azok, akik fejlődő országokban élnek, így felszámolható lenne a férfi preferencia. nem szembeszökő az összefüggés, de a biztosítás nagyon fontos lehet ezen a területen. A termény biztosítása, az életbiztosítások, a családok úgy gondolkoznak sokszor, hogy az, hogyha fiú utódjaik vannak, az maga a biztosítás. Fel kellene számolni ezt a megközelítést egyetemi kutatókkal beszélgettem erről, és ők is úgy gondolják, hogy másfajta biztosításokat kellene kínálni ezeknek az embereknek, hogy ne gondolják azt, hogy férfi utódra van feltétlenül szükség. Még egyszer köszönöm a jelentés készítőjének a munkát, bízom benne, hogy amikor a plenárisra kerül ez a kérdés, akkor elkerülhetjük a megszokott politikai megosztottságot, és felsorakozhatunk ez, ezen ügy mögé. Köszönöm szépen, Kesmán úr, tessék! Um, uh, köszönöm szépen, szeretnék Korinak uh, Kretunak köszönetet mondani a kitűnő véleményért, pontosan remutat a legfontosabb kérdésekre, hogy Game Mitchell is elmondta, ez emlékeztet bennünket arra, hogy mennyire aggasztóak az adatok itt. Mi utána anahelyett ezt kiemelni, inkább egy dologra szeretnék koncentrálni. Egy dologra koncentráljunk, egy életre, amit csak azért dobnak el, mert más nemmel születik a nem alapú választás erkölcsileg elfogadhatatlan, elfogadhatatlan, és egy olyan kultúrából fakad, amely úgy gondolkodik, hogy a nők, a férfiak tulajdona, a családok tulajdona, és ezért alávetik őket a kultúrákban, és különböző kifogásokat használnak erre. Egyetetek Gay mitchell nincs olyan ok, amely egy ilyenfajta megközelítést megvédhet. Korin emlékeztet bennünket arra, hogy ha nem lennének nők, akkor hogyan lehetne nekik több erőt adni, több hatalmat adni. Mindenképpen üdvözlöm azt, hogy hangsúlyozták annak szükségességét, hogy jogszabályokra van szükség, mert igenis szükség van a jogszabályokra a nem alapú válogatás ellen. Egyetértek Gay mitchell hogy egyértelműen egységesnek kell lennünk ebben a kérdésben. Az Európai Parlamentnek egy hangon kell szólalnia. És várom a szavazást, bár nem tudok itt lenni ma délután, de mindenképpen támogatom Korinát ebben. Minden jelentésnek az elején az áll, hogy egyesülve a sokszínűségben, és ha bár egyesültek vagyunk a sokszínűségben, viszont meg vagyunk osztva az egységben, de azt kérném, hogy ebben az együgyben legyünk tényleg egységesek. Gustafsson, du har ordet. <laughs> Tack ordförande. Eh, jag delar, jag också. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani a véleménykészítőjének, ugyanis jó a javaslat, jó a jelentés, és egyetértek azzal, azokkal, akik előttem szóltak. Valóban nyilvánvaló példájáról van szó a patriarchális társadalom működésének, ami továbbra is működik több országban, a férfiak dönthetnek a nők sorsáról az emberi jogokkal ez szembe megy. A nő rendelkezhet a saját testével, súlyosan sérülnek ezek a jogok az ilyen jelenségek esetében. Nagyon fontos, hogy még egy dolgot hangsúlyozzunk, a szociális dimenziót, a társadalmi eh, dimenziót, illetve azt, hogy a társadalom eh, miként épül fel mert tényleg messze vagyunk az olyan társadalomtól, ahol mindenkinek jó a közérzete, e, ezekben a patriarchális társadalmakban. Ilyen rendszerek több számos országban léteznek a világban, de egyes országokban különösen jellemzőek. A nők jogaiból indulok ki, abból, hogy a nőnek joga van ahhoz, hogy a saját testével rendelkezzen. Ennek alapján kell, hogy megszavazzuk ezt a véleményt. Mindenfajta jogsértés azzal kapcsolatosan, hogy a nő rendelkezhet-e a saját testével, elítélendő. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Newton Dán úr a szó. President, um... Köszönöm szépen, elnök asszony. Az idei parlamenttel folytatott kapcsolatok delegációjának tagja is vagyok, és ez eléggé érdekes, mert nem csak a federális parlamentet találkozunk új Delhiben, hanem azt is láthattuk, hogy nagyon gyenge ez a federális parlament, és a tartományok Indiában azt teszik, amit szeretnének, a központi hatalom, erő, központi befolyás eléggé cseké. Két évvel ezelőtt ellátogattunk Hyderabadon kívüli kis faluba, amely India déli részén van, és itt eh, EU pénzek mentek arra, hogy eh, ne kelljen a gyerekeknek a földeken eh, dolgozniuk, és gratuláltam az egyik szervezőnek, és azt mondtam, hogy igen, sikerült ezt elérnünk, de más százezer faluban viszont nem sikerült semmit még elérni. Tehát valóban négy problémáról van szó. Tavaly Patnába mentünk, Patna észak-keleti részében Indiának ez a tartomány, rendkívül szegény régió, és az ottani városházán volt egy vitánk, melynek során beszéltünk a népesi növekedés problémájáról, illetve a gyermekgyilkosságokról. Azt mondták Delhiben, hogy nincs indiai politika a népesség politikára vonatkozólag, tehát nem tudnak elérni semmit, nem tudnak semmit tenni, nem tudják ellenőrizni az indiai népesség alakulását, amely ugyancsak egy problémát jelent. De a viták során a Patnai Városházán hátul ültem a vita során, és mellettem egy jól képzett fiatal indiai nő ült, és amikor a lányok, kislányok megöléséről beszéltek, akkor azt mondta, hogy ha, soha nem láttam még olyan férfit, aki hallon lett volna maga végrehajtani ezt a tettet, ami eléggé ijesztő egyébként ezt hallani, tehát ez egy valóban mélyen gyökerező probléma, főként Indiában, ahol minden városfalu azt teszi, amit akar már évszázadok óta. Tehát szükség van erre a jelentésre, de nagyon hosszú lesz még az az út, ami sikerül megváltoztatni a gyakorlatokat, főként a vidéki India területén. Köszönöm szépen, Messner asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. elnék jelentéstevőként az ALDE részéről csak támogatni tudom azt, amit elmondott a kollégám előttem Indiáról Európaiként egyértelmű az, hogy milyen fajta értékrendszerrel rendelkezünk, és mit szeretnénk elérni az együttműködésünk során ezekkel az országokkal, viszont nem egyszerű a helyzetünk, hiszen teljesen más a kultúra, az érték ezekben az országokban. Csatlakozok az előttem szólókhoz, egyetértünk a sokszínűségben, a különböző véleményünk által, és úgy gondolom, hogy most el kell felejtenünk a párt alapú vitáinkat. Nagyon fontos az, hogy egységesen lépjünk fel itt. Nem lehet az, hogy a politikai munkánk során egy ilyen dolgot ne emlegessünk fel újra és újra, és ne akadályozzunk meg. Nem lehet az, hogy a lány magzatokat már a terhesség elején elhajtják, csak azért, mert úgy gondolják, hogy a nők kevesebbet érnek. Már most is nőhiány van, és hogy ez nem lenne, akkor minden másképp fejlődhetett volna ott. Tudjuk, hogy milyen képességei vannak a nőknek. Úgy gondolom, hogy ezeket tovább kell fejleszteni. A nőknek megfelelő oktatást kell biztosítaniuk, és mindenképpen fontos feladatot képviselhetnek a társadalomban. Tudjuk azt, hogy a politikánk során ezt kell nyilvánvalóvá tenni partnereink számára. Hosszú ideig fog ezt tartani majd, ahogy a kollégám is mondta, de mindezek mellett ezen a célon kell munkálkodnunk. Két módosító indítványt benyújtottam, az egyik arról szól, hogy a millenniumi fejlesztési célokban a nők és férfiak esélyegyenlőséget szeretnénk biztosítani, és a lány gyermekek eh, eh, abortusza, ez nem elfogadható a mi fejlő, fejlesztési együttműködésünk során. Nagyon fontos az, hogy eh, itt szerepet játszanak a kényszerített házasságok is, ezt sem szabad megengedni. Úgy gondolom, hogy egyhangulat kell eljárnunk, egyhangulat kell szavaznunk. Nem arról van szó, hogy általában azt mondjuk, hogy nem lehet abortusz, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a lány magzatok elhajtását abortusznak nem szabad engedélyezni. Nagyon fontos az, hogy a helyszínen lévő civil szervezetek is megfelelő felvilágosító munkát végezzenek az ott élőkkel. Már láttam a kalapácsot az elnökasszony kezébe, de már kész vagyok. Merci beaucoup. C'est vrai. Köszönöm szépen. Tény, hogy ez nagyon érdekes téma, de sok témánk van még az Európai Bizottság. Nem, grész asszony kap szót. Nagyon röviden fogok hozzászólni, és támogatom azt a véleményt, amely elhangzott. Természetesen emlékeztetnék arra, hogy a nők oktatása és egészsége nélkülözhetetlen a fejlődéshez. Nehéz munkáról van szó, hosszú távú munkáról. Támogatnunk kell a nagy kampányokat a társadalomban, a civil társadalomban. Támogatom azt, ami elhangzott a kényszerházasokkal kapcsolatban. A, szelektív abortussal kapcsolatban, hadd mondjam el, hogy a, az abortusz való jog megkerülhetetlen jog mindenki számára. Tehát csak úgy betiltani nem lehet. Nem szabad abba a csapdába esni, hogy minden abortusz jogot elvetünk. Elnök, köszönöm szépen. A bizottság versenyi remeasszony kap szót két percre. Yeah, okay. <laughs> Yeah, you're more prepared anyway. <laughs> <laughs> Uh, Um, um, Tisztelt elnök, egyetértünk a bizottsági kollégával, hogy együtt fogjuk a ezek a, a, a nevében is el megválaszolni a kérdés. Nagyon fontos ajánlásokról van szó. 2013 egészen különleges alkalom a nemzetközi fórumokon a nők helyzetét tekintve. Örülök, hogy a FAM szakbizottság vezetek jelenlétében zajlik a vita továbbra is a nemi megkülönböztetés sok helyen létezik, a lány pedig gazdasági tehernek tekintik sokan. Indiában, Kínában különösen. Szeretném aláhúzni, hogy az Európai Unió a gender és gyermekkérdéseket prioritásnak tekinti alulról felfelé jövő akcióról van szó. A gender kérdés a delegációkat is foglalkoztatja. Sok országban, amely szerepel a jelentésben, a gender prioritást élvező téma. A nemzetközi szervezetekkel való együttműködést említette. Szorosan együttműködünk az ENSZ-szel. női szervezetekkel is, valamelyikkel aláírtunk megállapodást. A munkatervünkben világosan megfogalmazzuk a céljainkat. Fontos megállapodni, hogy milyen kezdeményezésekre származunk, ö, számítunk annak érdekében, az elnök asszony megszakítja a hozzászólást, és másnak adja a szót. Két percre. Nem. A más nem kér szót. Krétő asszony kap szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, mint ahogy mondtam korábban, azt hiszem ez nagyon fontos téma, és szeretném még egyszer megköszönni önöknek, mindenkinek a módosítókat, a munkájukat. Ez a jelenség az egyik legbarbárabb jelenség, nagyon fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. Köszönöm szépen a bizottságnak a szavait. Fontos nemzetközi együttműködést megvalósítani. Hasonlóképpen nélkülözhetetlen Európán belül az együttműködés. Mint ahogy elhangzott korábban, mentalitás kérdéséről van itt szó. Ezt nagyon nehéz dokumentumokkal megváltoztatni. Egy állásfoglalással. De reméljük, hogy lassanként változik, változik a helyzet, milliók életéről van szó. Sok milliónyi emberéről, akiknek joguk van megszületni, és decens életet élni e világon. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját. Elnök, köszönöm szépen. Szeretnék emlékezetni rá, hogy már ma délután szavazunk erről a jelentésről és a módosítókról. Most pedig rátérünk a 13-as pontra. A, ö, ö, szexuális és reproduktív egészség és jogok, nem törvényhozási vélemény. Michael Cashman az előadó, önni a szó. Thank you, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony és örömmel látom itt Gustafsson urat és a Nőjogi Szabadság részéről, de mivel működök vele a magas szintű munkacsoportban, a, amely a diverzitással, illetve az egységegyenlőséggel foglalkozik. Nem szabad ezt összekeverni a, az előző témával, ezt a e, témát. A szexuális és reproduktív egészségről szóló vita már eléggé hosszas vita, és örülök, hogy a Nőjogi Szabizottság létrehozott egy e, ilyen e, jelentést. Együttműködtünk a bizottsággal és a delegációkkal is, és mi is véleményt adunk erről a témáról. Hadd kezdjem az elején azzal, hogy a szexuális és reproduktív jogok emberi jogok, és ez benne van abban a véleményben is, amit létrehoztam. létrehoztam. Az Európai Uniónak arra kell koncentrálnia, amely, hogy megszüntesse azokat a szavakat, amelyek megosztanak bennünket, és azt kell garantálnunk, hogy egységes legyen a hozzáférés. A nők, férfiak, lányok és fiúk szavak mellett a saját test, saját szexualitás kifejezéseket is használni kell. Ezek az emberi jogok alapjai a többi jognak. Ezek a reprodukcióhoz, a születéshez kötődnek, ez az élethez kötődnek ezek, de a halálhoz is. Mert hogyha az ilyen fajta jogokat megtagadják, akkor lehet, hogy belehalnak a nők a gyerekszülésbe, vagy szexuálisan terjedő betegségeket kapnak el. Tehát ez az élet folytatásról és annak végéről is szó, szól. Az emberi jogokat kell tiszteletben tartani, úgy, hogy mások itt ne kelljen másokra ö, rákényszeríteni. Hogyha ezeket betartjuk, egy sokkal produktívabb társadalom jöhet létre. Sokkal jobb lehet az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, beleértve ebbe a szexuális reproduktív ellátást is, és mindez hozzájárul ahhoz, hogy az anyák, a gyerekek halandóságát csökkenteni lehessen, azt Kratú asszony is elmondta korábban de ezáltal a nők több jogot is kapnak. Ahogy azt hallhattuk, 200 millió lány van, akik soha nem születnek meg. Negyedmillió olyan nő van manapság, akik gyerekvállalás során vesztik életüket évente. Megbízható tanulmányok azt mutatják, hogy az önkéntes családtervezéshez való hozzáférés egyharmaddal csökkentik a nők halandóságát, és 20%-kal a gyermek halandóságot. Ez egy nagyon költséghatékony egészségügyi stratégia, hiszen itt jogokat adunk. A, mi az egységes hozzáférés, egyszerűen hozzáférés a szexuális reproduktív jogokhoz, tehát önkéntes családtervezésről van szó, önkéntes abortuszválasztásról van szó, önkéntes fogalmazásgátlásról van szó, illetve e, étsz megelőzésről és kezelésről van szó, diszkrimináció nélkül. Ez azt is jelenti, elnök asszony, hogy e, itt e, meg elérhetőség van, megfizethetőség van, és itt valóban az egyén érdekeihez mérik a szolgáltatásokat. A fiatalokat, a nőket kell előtérbe helyezni az eljárás során, és ezáltal lehet elérni az egészséghez kötődő fejlesztési célokat, amelyek során még le vagyunk maradva. Amire korábban utaltam már, az, hogy van a bizonyos preferenciák a szociális normák területén, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy már születés előtt szelektálják a gyermekeket. Már elmondtam a véleményet ezen eljárásról. Tehát a a reproduktív jogokat sokkal jobban előtérbe kell helyezni az EU-nak, nem nemzetközi szinten, de politikai párbeszéd során is a partnerországokkal. Az Európai Bizottságnak támogatnia kell mindazt, amit a civil szervezetek tesznek, de amiket mi is támogatunk, a parlamenti képviselők és tagállamok is támogatják ezt, mert ezekben a programokban külső-belső fellépés látható. Pozitív tevékenységet már folytatott az Európai Bizottság ezzel kapcsolatban, de ezeket is gyakran fenyegetik, illetve megkérdőjelezik. Tehát ez, ezt a politikai célkötűzést kell előtérbe helyezni megfelelő erőforrásokkal, a, illetve a tagállami segítséggel, és úgy kell működni ezen kormányokkal, akik majd hosszú távon garantálhatják népességeik számára ezeket a jogokat. Végezetül azt mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió biztosítsa azt, hogy élovas szerepet vállal a 2050 utáni e, európai e, fejlesztésben. Emberi jogi megközelítést kell alkalmaznunk, és az Európai Uniónak kell ezt e, vezetnie saját programjai által, és szeptemberben, amikor majd az ENSZ 2015 utáni helyzetről dönt, akkor is ebben részt kell vennünk. Remélem, hogy eh, sikerül elfogadnunk, ahogy Matthew úr is elmondta korábban, egy megfelelő véleményt, amely egy EU-orientáltabb eh, FEM jelentést fog létrehozni. Különbözőek a kihívások, de úgy gondolom, hogy a célok ugyanazok. Köszönöm. Merci beaucoup, madame. Köszönöm szépen. Meichner asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legutóbbi alkalommal sokat beszéltem, de most szerintem rövid lehetek, mert teljes mértékben értetek azzal, amit Michael Cashman elmondott. Tényleg ez a helyzet. Nagyon jól csatlakozik ez az előző témához, az előző véleményhez. Itt most arról van szó, hogy lehet hozzáférést adni az oktatáshoz, illetve egészséghez a nők és férfiak számára, és főként fiatalok számára, és ez nagyon fontos, hogy ezt lássuk a fejlődő országokkal folytatott együttműködésünk során. Érdekesnek tartom azt, hogy Michael Cashman azt mondta, hogy ez nagyon költséghatékony ez a stratégia, ez tényleg így van, mert minél egészségesebb egy gyerek már a kezdettől fogva, és minél több támogatást kapott terhessége során az anya, annál valószínűbb az is, hogy boldogabb élete lesz egy gyermeknek, és ezért teljes mértékben értetek azzal, amit Michael Cashman elmondott. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, Grace asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen Kasmán úrnak még egyszer, hogy ezt a témát védi. Én azt hiszem, hogy néha néhány szám ugyanannyit ér, mint egy hosszú beszédük. 222 millió nő nem jött hozzá a fogamzásgátláshoz. 4,5 millió terhesség nem kívánatos évenként, és minden 11 percben egy nő meghal nem orvosi abortusz van. Azt hiszem, hogy ezek nagyon beszédes számok. Ebben a házban sok irányelv szól az egészségről, de mindegyik nagyon általános. Végül egyik se veszi figyelembe a szexuális és reproduktív egészséget, kivéve azt a harcot, amelyet az ít ellen vívunk. Tehát nagyon örülök ennek a jelentésnek, amely alkalom arra, hogy ezt a szexuális reproduktív egészségi kérdést előtérbe toljuk. Köszönöm Kásmán úrnak. Elnök, köszönöm szépen. Gustafsson úr. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek mindenkivel, aki Kásmán úrra dicsérte. Nagyon nehéz jobban megfogalmazni amit Kasmár úr mondott, tehát nagyon gyorsan mondom, amit gondoltam, teljesen egyetértek, száz százalékban. Úgy gondolom, hogy kiváló a javaslat. Nagyon örülök, amikor azt látom, hogy a DEVE szakbizottság ilyen jelentés mutat be, mert fontos, hogy a DEVE ezt megtegye Kesman úr orientációinak keretében. Miről is van szó alapvetően? arról, hogy a nőknek joga van az önrendelkezéshez, a testükkel való rendelkezéshez. Gyakran ezek a kérdések e köré csoportosulnak. Köszönöm szépen Kesman a kiváló javaslatot. Még valami jó ebben a javaslatban, amit Kesman úr mutatott be. Nagyon gyakran felmerül a kérdés a szexuális jogok kérdése. Ez a női jogok része, de külön kezelendő a szexuális és reproduktív jogok mást jelentenek, egy külön kategória. Hogy Kaspán úr mondta, különböző módszerek, eszközök azonosítását jelenti. Kiváló Kaspán úr jelentése elnök Piccilides úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Görögül folytatom, és röviden. Tisztelt kollégám, nagyon jó munkát végzett, szeretnék gratulálni minden kollégám, a aki előttem szólt, egyetértett. Csak annyit mondani kell a magam szempontjából, hogy szeretném kiemelni Kesmer úr szavaiból, hogy mások meggyőzését nem lehet egyesekre rá erőszakolni. Ez azt jelenti, hogy egyesek reagálhatnak a jelentésben lévő elvekre, és ezt azzal utasítanám vissza, hogy ez, amit Kásmán úr javasol, csak azokra vonatkozik, akik ezt elfogadják, akik nem, azokra nem. Kiváló a jelentés, és ezzel értelmes üzenetet tudunk küldeni. Elnök Görenc úrja szó. Köszönöm szépen, gratulálni szeretnék a magam is a jelentéstevőnek. Egy kérdést szeretnék eh, feltenni. Gondolta arra a jelentéstevő, hogy eh, az ENSZ, a UNFPA szervezete eh, milyen munkát végez. Szerintem a nemzetközi közösség által elismert munkát végez, kivéve amikor bizonyos stresszhelyzetekben az Egyesült Államok támadta, például azt állította nem egészen jogosan, hogy az abortuszt a kínai születés szabályozás módszereként javasolja. Ez valójában téves megállapításnak bizonyult. Néhány évvel ezelőtt többen is támogattuk a UNFPA szerepét. Pontos információm nincs arról, hogy milyen hatással van ez a szervezet ma. De jó lenne, ha értenénk a szakbizottságban, hogy az ENSZ kiváló munkát végez ezen a területen, másrészt meg kéne vizsgálni, hogy elég eszközzel rendelkezik-e. Ha komplementaritásról beszélünk, akkor azt is be kell vizsgálni, hogy a bizottság mennyiben járul hozzá intézmény jó működéséhez. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót a külügyi szolgálatnak, Zsiakka Petkova asszonynak két percre. Thank you, Chair. Um, thank you for... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a jelentést és az ajánlásokat. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepük van önöknek az EU delegációk működése szempontjából. A civil társadalmakkal való kapcsolattartás is rendkívül fontos, és hangsúlyozni szeretnék szeretném, hogy 2015 utánra a külügyi tanács a mirenemi fejlesztési célokkal azok átalakulásával foglalkozik, és az egyik szempont, amit vizsgál, az pontosan ez a kérdés. A pekingi népességi konferencia konklúziójával foglalkoznak, többek között a most szóban forgó jogokkal nagyon nehéz tárgyalási forduló szólt a szexuális reproduktív egészségről és jogokról. Most átadnám a szót az egyik kollégának illetve csak összegezném, hogy több projekt is folyik különböző országokban a szexuális és reproduktív egészséggel és jogokkal kapcsolatosan. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen az Európai Bizottságnak két perc áll rendelkezésére. Türit Zanszvik asszonynak adom meg a szót, hogyha el kívánja mondani az álláspontjukat. Turi Konszvik nincs most itt, úgyhogy helyette én fogok néhány percben szólni. Köszönöm szépen Köszönjük ezt a dokumentumot. Az Európai Bizottság az ICPD akció programot teljes mértékben támogatja. Több országban is folyik ilyen egészségügyi program. Az Európai Bizottság az egészségügyi ellátórendszerek működéséhez nyújt segítséget, illetve egészségügyi humán erőforrás terén, illetve együttműködési programunk és az Agenda for Change is támogatást nyújt, legalább 20%-os kontribúcióval az egészségügyi és szociális szektorban. Ami a jelenleg folyó programokat illeti, több jelentős program folyik fejlődő országokban civil szervezetekkel együtt, a szexualitásról szóló ö, oktatás, családtervezés, ö, ö, tanácsadás, információ. A UNFPA-t is közvetlenül támogatjuk. Ö, például a UNFPA-jel egy globális reproduktív biztonsági programot folytatunk, illetve a gyermekágyi egészség javításán is dolgozunk. Kesmer úrnak adom vissza a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a kollégáknak a hozzászólásokat, illetve a támogatást. Nem szeretnék kiemelni egyet sem. Gréz asszony mégis jól rámutatott, hogy milyen rendkívül fontos ez a kérdés, és hogy mennyi élet múlik ezen. Teljesen egyetértek ezzel. Az egyenlet hiányzó része az EU fellépése 2015 után. Nagyon fontos, hogy a milleniumi fejlesztési célok szempontjából az ENSZ-ben egy hangon nyilvánuljunk meg, és Gustafsson úrnak igaza van, hogy meg kell kérdőjeleznünk azokat a patriarchális struktúrákat, amelyek a hiten vagy a kultúrán alapulnak. Haceridis úrnak nagyon köszönöm a hozzászólását. Teljesen egyetértek önnel, és hadd mondjam ezt egy újjászületett ateistaként. Én, én nagyon határozottan védem a vallási meggyőződéseket. Ezek mélyen személyes, mélyen eh, privát dolgok, valószínűleg a legprivátabbak, eh, amit el tudunk képzelni. Eh, de semmiképpen nem szabad jogokat rá erőltetni másokra, különösen akkor, hogyha ezzel mások, megint mások jogait csorbítjuk. Különbséget kell tenni a hitek tiszteletben tartása és erről másokra való ráültetése között. A az ENSZ FPA, a UNFPA program kiváló eredményeket ért el. Köszönöm szépen a kollégának, aki erre rámutatott. Az Egyesült Államokban például nagyon komoly eredményeket értek el, de lehet látni a republikánus párt radikális szárnya esetében az úgynevezett evangelizációs jogok esetében, hogy milyen helyzet alakult ki. Úgy gondolom, hogy mivel az FPA-t támadják, UNFPA-t támadják, nagyon fontos, hogy a tanács, a bizottság, a parlament az élvonalban harcoljon a fennmaradásukért péntek, azt hiszem a módosítók benyújtásának határideje. Mindenképpen szeretnék köszönetet mondani Renónak, asszisztensemnek, aki kiváló munkát végzett a nyilvánosság előtt, amikor valamilyen hibát követünk el, gyakran másokra kenjük ezt a hibát. Én most a jól elvégzett munkáért szeretnék dicséretet mondani. Köszönöm. Emlékeztetnék rá, hogy a módosítók benyújtásának határideje június 4-e dél, és a szavazásra június 9-én kerül sor. Most pedig következik a napirend 12. pontja. Ez egy nem jogalkotási jellegű jelentés az AFET és a DROA az illetékesek, korrupció a köz és a magánszférában, hatása az emberi jogokra a harmadik országokban. Kaminski úr a vélemény készítője, de e, sajnos nem tudja most ismertetni a vélemény tervezetét. Jan Sadrail helyettesíti őt, akinek azonnal meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, engedjék meg, hogy még egyszer eh, kimentsem Kaminski urat, aki nem tudott ma eljönni. Eh, megpróbálok eh, helyette szólni a lehető legrövidebben, ugyanis a vélemény tervezetben szereplő probléma senki számára nem lehet meglepetés. Úgy gondolom, hogy a korrupció a köz és a magánszférában ismeretes a humanitárius és fejlesztési segélyezés esetében is létezik. Nagyon sok pénzről van szó évente, nagyon sok pénz tűnik el tiltott pénzügyi csatornákon a különböző országokban. Van egy sor offshore számlán eltüntetett pénzügyi tranzakció, illetve homályos tranzakciókkal van dolgunk. Sajnos valószínűleg nem marad a probléma. Mindenképpen elég súlyos eh, ahhoz ez a eh, probléma, hogy eh, konkrét javaslatokat tegyünk, amelyek alapvetően az elszámoltathatósággal, az átláthatósággal kapcsolatosak az EU támogatási fejlesztési támogatásait, illetve segélyeit illetően a haszonélvező érintett országok cégeire és közférájára vonatkozóan. Kaminski úr a segélyezési tevékenység kapcsán a külügyi szakbizottságban javaslatokat kíván megfogalmazni, az emberi jogi kötelezettségeket szem előtt kell tartani, illetve a marginalizált emberek, a veszélyeztetett emberek gazdasági és szociális jogait, ugyanakkor fel kell kérni a külügyi szakbizottságot, hogy ismerjék el, hogy az Európai Bizottság pénzeinek elsikkasztása veszélyezteti a millenniumi fejlesztési célok megvalósulását, a korrupció külső és belső dimenziója ellen egyaránt fel kell lépnie az Európai Uniónak. Nem szabad, hogy exportáljuk a korrupciót az EU-n kívülre körülbelül 3 százaléka a tiltott pénzkiáramlásnak a, a fejlődő országokból korrupciós pénzt jelent, és a kiáramló pénznek csak a 2 százaléka kerül vissza a fejlődő országokba. Úgy gondoljuk, hogy a korrupció elleni fellépés a jó kormányzás előmozdítását is szolgálja. A 2011-es változtatási program erőfeszítéseinek is részét képezi ez. Kaminski úr javaslatai nem jelentenek újdonságot, tehát a problémával a múltban is birkoztunk már, és Kaminski úr úgy gondolja, illetve én is úgy gondolom, hogy elég súlyos a helyzet ahhoz, hogy újra fellépjünk a szakbizottságunknak konkrétabb javaslatokat kell követelnie az Európai Unió szintjén, és az AFED szakbizottságnak is jóvá kellene hagynia ezeket. Ennyit szerettem volna mondani, és még egyszer elnézést Kaminski úr nevében, aki nem tudott tehát eljönni, hogy személyesen ismertesse véleménytervezetét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most a külügyi szolgálnak szolgálatnak, Michael Schwan úrnak adom meg a szót, hogyha hozzá kíván szólni. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok fogalmazni én is. Anna Gomes jelentését tegnap ismerhettük meg az AFED szakbizottságban. Köszönetet szeretnék mondani Kaminski úrnak a véleménytervezetért. Mindennek előtt azt szögezném le, hogy ez valóban rendkívül fontos probléma, és hát mindenki gondolom egyetért a jelentés fő mondandójával, a korrupció természeténél fogva veszélyezteti a jó kormányzást, illetve a társadalom jólétét másfelől a korrupció egyértelműen globális jelenség, ezért az Európai Unió az ENSZ-ben is aktívan fellépett a témában, és fellép a témában a tagállamok elkötelezettek az ENSZ korrupció ellenes egyezményének elfogadása és ratifikálása iránt a felvizsgálati mechanizmus, ami 2009-ben jött létre, megerősíti a közös munkánkat. A nyitott végű kormányközi munkacsoport munkáját is támogatjuk, ami az EU szintjét illeti. A belügyi főigazgatósági kollégák nem jöttek el, úgyhogy én csak azt hangsúlyoznám, hogy nagyon széles körű tevékenységet vállalt fel az Európai Bizottság, különösen a 2011-es korrupció ellenes csomaggal végül ennek kapcsán a vélemény harmadik bekezdésében szereplő megfogalmazásról szólnék még, ahol ö, szerepel, hogy az EU exportálná a korrupciót, ez némiképpen szerencsétlen megfogalmazás, hiszen nagyon szigorú ö, szabályok érvényesek az EU-ban és tagállamaiban, és ö, Ebből a szempontból az EU eh, az antikorrupciós küzdelem élharcosának tekintheti magát. Elnök, köszönöm. Gotes Lastra úré most a szó. Sí, disculpe, presidenta, lamento profundamente no haber... No haber... Elnézést, elnök asszony, hogy kicsit elkéstem. Sajnálom azt, hogy nem hallottam a jelentéskészítő előadását, de látogató csoportom volt, és általában ilyenkor elég élénkek a viták az látogató csoporttal, és ezért kicsit több időre volt szükségem. Minden eset szeretnék köszönetet mondani jelentéskészítőnek a kitűnő munkájáért, és szeretnék is erre reagálni. Meghallgattam azt, eh, amit eh, az előttem szóló is elmondott, arról van szó, hogy fel lehessen deríteni a korrupciót, és le is lehessen azt küzdeni tehát mindenképpen örökre meg kell szüntetni a korrupciót, ezt csak együtt tudjuk megtenni, akkor, hogy együtt működünk. A korrupció nagyon káros hatással jár az emberi jogokra. Az ENSZ adatai alapján minden évben 80-szor több pénz vész el a korrupció miatt, mint amennyit fejlesztésre fordítanak, és ez a kedvezményezetek kárára megy, főként a nők kárára megy. Ez pedig életről haláról dönthet, és a korrupció gazdaságilag ingatag helyzetet is eredményezhet, és ez aláshatja az állami rendszert is. Ezért kell küzdeni a korrupció ellen, és ezért kell ezt prioritássá emelni. Nagyon fontos az, hogy, eh, hogy mindenképpen elfogadják a korrupcióra vonatkozó egyezményt, és hogy hatékonyan lehessen küzdeni a korrupciót, ehhez átláthatóságra van szükség, ez a kulcs szó, és a fejlesztés együttműködésen által követelhetjük is partnereinktől az átláthatóságot. Nagyon fontos az, hogy az európai oldal is a lehetőleg átláthatóbb legyen, és az Európai Parlamentnek, az Európai Uniónak országonként kell kidolgoznia egy tervet a korrupció leküzdésére, és mindig a felelősöket azonosítani kell. Nagyon fontos az, hogy a fejlesztés és működési politika megfelelő módon legyen kialakítva. Úgy gondolom, hogy ezen politika által és ezen feltételek által sokat tudunk elérni. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy egyértelmű jelzést adjunk a szakbizottságunk részéről. A fejlesztési együttműködés sem belül az Európai Uniónak azt kell kérnie, hogy a korrupció ellenes törekvéseket európai, nem nemzetközi szinten is egyesítsék. Emellett még le kell számolni a korrupció járulékos jelenségeivel is. A korrupciót nem lehet semmilyen fajta szinten elfogadni, és az Európai Uniónak nem szabad ezt eltűrnie. Nem lehet együttműködni korrupt kormányokkal, és mindenképpen az átlatosságot kell követelnünk. Köszönöm szépen a bizottsági a szó, ketten képviselik, nem tudom melyikük kíván szólni, két percük van. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a nagyon ö, informatív véleményt, hogy milyen ö, összefüggés van a korrupció és az emberi jogok között. Ö, a kulcselemekre rávilágít, és arra tér, hogy fel kell lépni belsőleg és külsőleg is EU szinten ami az EU ö, megközelítést illeti. Ö, szeretnék néhány elemre ö, rávilágítani a fejlesztési együttműködés keretében. A korrupció elleni harc kulcs elem a demokratikus kormányzás és a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében. A képviselők ma ugyanúgy, mint máskor rávilágítottak ennek fontosságára. A korrupció, mint ahogy a vélemény kimondja, óriási összegeket jelent. Olyan források pénzére teszi rá a kezét, amely például a szegénység leküzdésére szolgálna. A korrupció ellen fellépünk a jó kormányzat és a demokratikus folyamat erősítése véget. Ezt a 2011-es közleményben is aláhoztuk, amely említés nyer a véleményben. Ezen elevekből következik, hogy a korrupció ellen nem önmagában kell fellépni, hanem a demokratikus kormányzás részeként a korrupció a jó kormányzás kudarcát jelenti, és a reform folyamat a jogállamiság veszélyeztetését. Az Európai Bizottság így közelíti meg a korrupciót egyéni akciókban és általában a kormányzás értékelésében példákat is mondhatnék arról, hogy ezt konkrétan hogyan végezzük, de mivel kevés az időm, szeretném össze még egyszer aláhúzni, hogy a korrupció ellen is harc összefügg a harmadik országban a demokratikus folyamattal. Köszönöm. Merci Elnök, köszönöm. Most pedig megadom a szót Szeredil úrnak, hogy zárja a vitát néhány két perc alatt. Remélem, hogy Kaminski úr legközelebb eljöhet, és részt vehet a vitában, a megbeszélésében arról, hogy hogyan legyen pontosan megfogalmazva ez a vélemény. Pozitív jelölt senki sem tagadja itt, hogy ez probléma, komoly probléma, ezzel foglalkoznunk kell kénytelenek vagyunk ezzel foglalkozni, így van remény arra, hogy pozitív eredményt érünk el. Köszönöm szépen még egyszer. Kaminski úr, biztos vagyok benne, ebben a szellemben fogja folytatni a munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Szeretnék emlékezetni rá, hogy a módosítók benyújtási határideje június 4-e dél szavazás június 24-én. 2013-ban, most pedig a 14-es pontra térünk rá, az emberi jogok helyzete a Száhel övezetben szomorú események történtek Nigerben, sok halott, túlszedés, ez emlékeztet arra, hogy milyen fontos a, ebben a stratégiai terül, ezen a stratégiai területen oda figyelni a támogatásra természeti erőforrások vannak, de a lakosok többsége viszonylag a szegénységben él teljesen méltatlanul ahhoz képest, hogy mi milyen kötelezettséget válunk. Roata úr, az előadója az AFET Droit szakbizottság véleményének. Roata úrnak átadom a szót, hogy mutassa be a véleménytervezetét. Köszönöm szépen, elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, a tanács és a bizottság képviselői, a külügyi szolgálat képviselői, a Deves szakbizottság véleményét szeretném, véleményt szeretném bemutatni először, is biztos, büszke vagyok arra, elnök asszony, hogy engem választotta ki erre az érdekfeszítő és fontos feladatra. Megpróbálok megfelelni az elvárásaiknak. 2013 a Mali konfliktus egy olyan régiót állított a figyelem előterébe, amelyre nem nagyon figyeltünk volt oda. Azt tapasztaljuk, hogy a Sahel övezet az óceántól a vörös tengerig terjedő területen nagyon kockázatos terület, ahol instabilitás van, bizonytalanság, humanitárius és politikai szempontból. A Száhel a legszegényebb vidék a világon. 18 millióan szenvednek a rossz alultáplálkozástól, éhezéstől. A gyermek halandóság rendkívül magas majd magas, 500 ezeren halnak meg majdnem ebben évente, nagyon sok pedig a természeti kincs, ezek lehetővé tennék, hogy a Száhel gazdasága dinamikus és vonzó legyen, de hát nem így alakult. A Száhel fotója nagyon szomorú, csúnya valóságot mutat be, ami az emberi jogokat illeti, az emberkereskedelem teljesen mindennapos a terrorizmus Maliban, Nigarban, Kamerumban mindennapos esemény, illetve Nigerben is gyermekkereskedelem, fegyverkereskedelem, 900 millió dollárt hoz évente a kábítószer kereskedelem, azaz egész nyugat Afrika GDP-jének 0,2%-át. Jól szervezett bűnözésről van szó, Etmi Bokaran és mások ebben a zónában jól élnek és megfélemlítenek mindenkit a következő megállapítást tehetjük. Gazdag földrajzi terület, instabil terület, és a jogok nem érvényesülnek. Ezért fel kell lépni konkrétan a jövőben. Az ENSZ a az Európai Unió az EUTM-mel már ezt elkezdte, de tovább kell tekinteni, Húsz éves távlatban, hogy a nemzetközi közösség nem lép fel a biztonság kérdésében, a fejlesztés területén és az emberi jogok figyelembevételéért, akkor katasztrófába rohanunk. A véleményem két tengely köré épül a biztonság és az emberi jogok. Sok kereskedelmi út vezet keresztül rivalitás van országok, etnikumok és bűnözői csoportok között. Ezért van, azért virágzik ott a terrorizmus. Tehát a legfontosabb dolog a biztonság. Nem lehet fejlődés biztonság nélkül ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a fejlesztést meg tudjuk valósítani a helyi kormányokkal ki kell dolgozni az emberkereskedelem, a gyermekkereskedelem, fegyverkereskedelem és kábítószer kereskedelem. Több mint 20 millió fegyver cirkulál ezen a területen. Nekünk, európaiaknak kell példát mutatnunk, és tartós megoldást javasolnunk a megközelítésünk legyen eurószáheli. A következő témám az emberi jogok. Ezen belül a nők jogai, a ö, genetikai, a, ö, a nemi szervek csonkítása ellen fel kell lépni a gyermekkatonák, a gyermekmunka ellen, az emberkereskedelem ellen, a ö, lakosság ö, elmenekülése, elűzése ellen. a humanitárius politika csak ezután következhet. Nem gondolkozhatunk fejlesztési politikán, anélkül, hogy megnéznénk, hogy mik ennek az előfeltételei, hogy a végletes szegénységből kerüljön ki a népesség. A, az Európai Unió 2011-es stratégiája felkíván lépni a populációk megsegítése terén is. 2013 elején Roveran Domaton úrant eh, jelölte eh, ki száheli kapcsolat tartóvá az Európai Unió. Maliban, Csádban, Nigerben egyformán eh, fontos teendői vannak az emberi jogok területén. Nagyon eltérő feladatokról van szó nem csak jogi, emberi jogi kérdésekről, hanem bűnözésről is. Nemzetközi biztonságot kell megvalósítani. Közeli szomszédaink és fenyegetés jelentenek az Európai Unió számára nemzetközi téren fontos tényezőként is léphetne fel. Ezért a munkánk legyen ambiciózus, konkrét, modern, átfogó, és mondjunk igazat. Nos, kedves kollégák, nagy az ambíciónk a Sahellel kapcsolatban, megpróbáljuk megváltoztatni a dolgok menetét a lakosság számára. Meg vagyok rá győződve, hogy a külügyi szakbizottságnak kiegyensúlyozott véleményt fogunk tudni átadni, és minden kihívásnak megfelelő véleményt. Várom a kommentárjaikat, figyelembe fogom venni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Görenc úr, öni a szó. Merci. Euh. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni az előadónak, aki egészen mesteri előadást tartott, kiemelte a legfontosabb pontokat, főleg a biztonság, bizonytalanság és az emberi jogok hiányának kapcsolatát. Nyilvánvaló, hogy a szegénység és a biztonság hiánya összefügg. Ezt mindenki tudja. Másrészt az ördögi kör nem egy válságból származik, vagy 15 államválságából országválságából, hiszen az államok nem tudnak államként fellépni, nem tudják a biztonságot fenntartani, mert pedig az első számú feladatuk lenne. Harmadik pont, azt tapasztaljuk, hogy válság van a regionális együttműködés területén itt szeretném kiemelni az Európai Unió felelősségét, a 28-akét. A bizottság a napi rendjében, a jövőre vonatkozó agendájában azt húzta alá, hogy három területre kell koncentrálni. Azt hiszem, hogy van egy olyan terület, amely az EU-nak a felelősség elsősorban ez a regionális biztonság. Nem egy országról van szó, hanem az egész régióról. Nagyon szomorú a tény megállapítás. Szeretnék az adukat is, a lehetőségeket felsorolni az akcióink a biztonság területén az emberi jogok fenntartását szolgálják. A nemzetközi jog tiszteletben tartásával képzelhető el ez. De csak Franciaország reagált megfelelő módon arra a kihívásra, amelyel egy éve találkoztunk a mali helyzettel kapcsolatban. Itt Franciaországot dicséret illeti, és Franciaország akciója sikeres volt, hiszen tudjuk, hogy milyen emberi jogsértések történtek Maliban, főleg pour euh, décrire cette situation. Főleg az északi területen. A prioritásokat világosakban meg kell eh, fogalmazni. Két problémánk van. Nincs elég eszközünk, illetve a ö, helyzet igen ö, súlyos, azért mert nagyon magas a ö, születési arányszám. Ilyet magasat sehol máshol soha ö, nem tapasztalunk, hiába van 3 os fejlődés például, ezt elviszi a születési arányszám. Ezen a területen azonban nagyon nagy a gazdagság, a természeti kincsek. Tehát ö, nagyon oda kell figyelni, tudom, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat ezt tudja nem tudom még mit lehet tenni. A fejlesztési agenda keretein belül a prioritásokat kell újra fogalmazni és értékelni, mert itt a saját biztonságunk is, saját érdekeink is kockán forognak. Köszönöm szépen, Glövin asszonya szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, gratulálok az előadónak a kiváló prezentációért. Úgy gondolom, hogy sok kérdés merült fel. Görönsz úr rámutatott, milyen kapcsolat van a szegénység és a biztonság között. Azt hiszem, hogy ez a kulcselem lehetne még foglalkozni többet a kapcsol- azzal, hogy milyen a kapcsolat az EU és a e régió között. Két pontra gondolok itt, amikor közvetlen hatásunk van a gazdaságra és az élelmiszerbiztonságra ebben a régióban. Az egyik a halászati megállapodás az EU és Mauritánia között pozitívnak kell lennünk a halászati megállapodás fejlesztésével kapcsolatban. Most először sikerült Mauritániával halászati megállapodás megtárgyalni. Ezt figyelembe veszi a helyi mauritániai halászoknak az igényeit Erről a parlament a halászati szakbizottságban holnap szavaz különös tekintettel a polip halászatra. Itt nem csak a polipról van szó, hanem egyáltalán a világeme részéről Figyelembe kell venni ezeket a szegény, de fejlődő országokat. Tudom, ismerem Mauritániát, valóság, az, amit az al és az al shabab azon a vidéken jelen van. Hogyha stabil kapcsolatokat akarunk ezekkel az országokkal, akkor nem lehet új gyarmatosító a megközelítésünk. Azt hiszem, itt pozitív fejleményről van szó. Ha tévedek, akkor javítsanak ki. Azt hiszem, hogy ez a jelentés tartalmaz a nyugat-szaharrát is. Nem. Nem? Akkor sajnálom. Pedig ezt az információt kaptam. A jogi szakbizottsági kollégámtól. De azért hadd említsem meg, hogy Minurso, amely monitoringozza a nyugat függetlenséget 91 óta az egyetlen EU ENSZ misszió, aminek ö, európai misszió, aminek nincsen ENSZ mandátuma. Ez óriási probléma a ö, régióban. Nyugat-Szahara kérdése továbbra se oldódott meg. Ennyi idő után ne feledkezzünk meg erről. Ez kihat a stabilitásra és a biztonságra a világ emerészén. Ugyanez vonatkozik arra, hogy a marokkói halászati egyezménynek van emberi jogi vetülete, de nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen, hogy még egyszer hangsúlyozta a következetesség fontosságát a különböző külső, külügyi fellépéseinkben. Valóban nagyon fontos ez. Most pedig a külügyi szolgálatnak adom meg a szót, őket Jerome Spinota képviseli. Igen, Tisztelt elnökasszony Mauritániát és Nigert eh, Jerome eh, eh, kollégám követi figyelemmel, ami az emberi jogokat illeti nyilvánvalóan a külső fellépésünk központi részét illeti, érinti ez. A tanács konklúzióiból is kiderült, amelyeket tegnap tették közzé, hogy mennyire fontos a nemzetközi emberi jogok, humanitárius jog, tiszteletben tartása, a büntetlenség elleni fellépés, a jogállamiság működtetése a régió országaiban. Május 16-án Traori elnökkel volt egy eszmecsere, aki itt járt, és vele is felvetettük ezt a témát, ami Malit életi az emberi jogok tiszteletben tartására különösen oda kell figyelni az ezen országgal folytatott párbeszédünkben. Nem csak magukat, az emberi jogokat kell tisztelben tartani Maliban is, hanem arra is oda kell figyelni, hogyha az emberi jogok sérülnek, annak egyfajta fertőző hatása lehet a szomszédos országokra nézve, a régió országaira nézve, úgyhogy ebből a szempontból is fontos a politikai párbeszédben hangsúlyt helyezni az emberi jogokra, illetve az külső együttműködési eszközeink kialakítása, alkalmazása során is. Mint tudják, egy sor fellépés zajlik jelenleg is. Az Európai Bizottság részletesen is be fog számolni új kezdeményezéseiről egy, euró, egy afrikai emberjogi megfigyelő központ felállításáról van szó, illetve a stabilitási eszköz is fontos lehet a béke és a megbékélés előmozdítása szempontjából. Az Európai Uniónak a globális hozzáállása a Száhel térséghez az, és az előadó is szólt róla, hogy a biztonságot, a fejlesztést kell előtérbe helyezni a Száhelben. Zsiromnak átadom most a szót, aki részletesebben is beszámol erről a stratégiáról, és az emberi jogok szemben tartásáról ezzel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, Karl. Zsirom Spinoza vagyok, Száhel koordinátor. A lényeget Kár már elmondta, annyit tennék hozzá, hogy az ECO főigazgatósággal a humanitárius sürgős helyzeteket igyekszünk megoldani, kezelni, illetve a ö, otthonukat elhagyni kényszerült emberekkel foglalkozunk, illetve most már két éve élelmiszerválság is van, ö, élelmezési válság, ö, nagyon jelentős erőfeszítésekre van szükség ebben a régióban egyszerűen ahhoz, hogy az emberek túléljék a gondokat. több biztonsági szempontú fellépésünk is van. Az UTM misszióról volt szó, az emberi jogok, a válság idején érvényesülő jogok kapcsán is képzéseket szervezünk. Nagyon fontos prioritás ez. A jogállamiság kevésbé sürgős talán, de azért nagyon fontos a terrorizmus elleni fellépés szempontjából az igazságszolgáltatás szempontjait kell figyelembe venni a száheli államok saját képességeit kell megerősíteni a terrorizmus elleni fellépésben, információgyűjtés, nyomozás, illetve a jogok betartásával foganatosított letartóztatások, hogy méltányos eljárásokat lehessen lefolytatni. A hosszú távú stratégiáról is szólnék néhány szóban. A száheli stratégiának négy pillére van, ezeket most nem fogom elsorolni. Az a lényeg ennek a stratégiának, hogy legalább 10 évre, de inkább 20 évre vonatkozóan amikor ugye um, demográfiai robbanás uh, várható, uh, Mauritánia, a Maghreb térség esetében megoldásokat találjunk, uh, ami nehézségünk a megfelelő regionális keret megtalálása, CDAO egy kicsit távolabb van, a Szaharát, Magreb országokat nem tartalmazza, az lenne a jó, hogyha lenne helyi mechanizmus megfelelő képviselőkkel, akikkel együtt lehet dolgozni. Az ENSZ-nek és ugyanez a problémája, azt gondolom. Líbia is felvett kérdéseket rövidebb távon nem tudjuk, hogyan lehet ezt az új instabilitási gócot kezelni. a Polisario helyzete is hasonló, ki tudja, hogy mikor fog újra színre lépni. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, Roata úrnak adom vissza a szót, hogy lezárja. Köszönöm szépen elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, nem tudok mindenkinek választ adni, de már is elmondhatom, hiszen keretekről van itt szó, hogy a jövő héten a teljes anyagot megkapják a teljes jelentést, és ha jól tudom, június 25-ig lehet módosítókat készíteni. Addig is minden frakcióval szeretnék egyeztetni hiszen elnök asszony, ez egy rendkívül fontos ügy. Ahogy Kasman úr is említette ma délelőtt, nagyon jó lenne, hogyha itt is egy hangon, egy hangulag nyilvánulna meg Európa ami Nyugat-Szaharát illeti, csak két másodpercet kérnék ezzel kapcsolatban elnök asszony. Fontos ügy ez is. a Szaharrától délre helyezkedő országokat jelenti szerintünk a Száhel övezet, de jó lenne, hogyha a bizottság véleményével egybehangzóan az egész területről lehetne szó, Marokkorról, Algériáról, Tunéziáról is, hiszen ez egy földrajzi egységet képez ugye elvileg párhuzamosan tekintjük a két régiót, ez a két párhuzamos sosem találkozik. Holott egyetlen térségről lenne valójában szó. Több mint 25 éve foglalkozom elnökasszony ezzel az ügyel, úgyhogy nagyon jól ismerem a kérdést. A kollégáknak mondanám, hogy nagyon szívesen rendelkezésükre állok. Én különösen büszke vagyok büszke lennék egy olyan jelentésre, amelyben minden európai tagállam megtalálja magát. Köszönöm szépen Rolta úr az elkötelezettségét, nagyon fontos ez az ügy, és bízom benne, hogy kiválóan fognak együttműködni a különböző frakciókkal. Módosítókat tehát június 25-én 6 óráig lehet benyújtani, szeptember 17-én szavazunk. Most a 16. pont következik, az üzemanyag minőségről szóló irányelv és a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló irányelv módosítása. Jogalkotási, méghozzá a fejlődő országok számára nagyon fontos javaslatról van tehát szó. Itt a bioüzemanyagok közvetlen és közvetett földhasználat változtatási hatásairól van szó. A termőföldek felhasználásával állítják elő gyakorlatilag az összes bioüzemanyagot. Az ENSZ jelentéstevője egy hónappal ezelőtt április 23-i feljegyzésében beszélt arról, hogy mélységesen aggasztja az Európai Unió bioüzemanyag politikája a célkitűzéseket csökkenteni kellene Sutter úr szerint, sőt, adott esetben fel is kellene hagyni ezekkel a célokkal. Kácsmerek úrnak adom meg a szót, aki a vélemény készítője. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt e, e, képviselő. Wniodawca odczułem olbrzymie zainteresowanie ze strony interesariuszy. E, bardzo Tisztelt elnök asszony, amikor elvállaltam ezt a jelentést, érzékeltem, hogy nagyon sok sokak érdekét érinti ez a téma, civil szervezeteket és vállalatokat. Az én véleményem a fejlesztési segélyezés szempontjából készült, hiszen ezzel foglalkozik a mi szakbizottságunk. Figyelembe kell venni, hogy mi volt a kezdeti célja az irányelvnek, az energia mixben nem a bioüzemanyagok részarányát kívánták emelni, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni. Tehát bioüzemanyag nem ön cél volt, el lehet érni az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés más módon is, és ez nagyon fontos, mert ez újra definiál definiálja az összefüggéseket. A bioüzemanyagok használata ugyanis kevésbé csökkenti az üvegházhatású gázkibocsátást, mint amiben eredetileg bíztak. Tehát a célt kevésbé lehet ezáltal elérni. Figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok erdőt kiirtottak biomassa előállítás céljából, illetve az élelmiszer előállításra használható termőföldeket is bioüzemanyag, energia növény termelésre használják. Ugyanakkor nem veszik figyelembe, hogy a föld használat megváltozása milyen hatásokkal jár. Ezt nem számítják be a üveghez hatású gázkibocsátás képletébe. Figyelembe kell eh, venni a szállítással járó kibocsátást is, a bioüzemanyagok eh, szerepét tehát másként kell megítélni, ugyanis kiderült, hogy a bioüzemanyag eh, nem annyira környezetbarát üzemanyag, mint eredetileg gondolták. Most mivel nem elérhető az eredetileg kitűzött cél a bioüzemanyagok révén, ráadásul a kukorica és búza mezők területe is csökkent ezáltal. Egyfajta üzemanyag kontra élelmiszer dilemma alakult ki a termőföldeket lehetne élelmiszer előállításra használni, de az élelmiszerrel szemben versenyhelyzetet teremt az üzemanyag előállítás. A biomassa előállítás beindításához gyakran olyan változtatásokra van szükség, amelyek miatt a gazdák, gyakran a kis gazdák elvesztik lehetőségeiket. Nagyon gyakran a, a fejlődő országokban legeltetéssel foglalkozók például nem tulajdonosai, nem is bérlői a földeknek. Ezért őket gyakran elüldözik a területekről a nagy cégek által megkötött megállapodások miatt. Ez negatívan befolyásolja a fejlesztési erőfeszítéseket. Úgy gondolom, hogy perspektívát kell váltani, és gondoskodni kell az élelmiszer biztonságról, élelmiszer ellátás biztonságáról. Úgy gondolom, hogy lehet bioüzemanyagokat előállítani, de nem az élelmiszer kárára, és a korábbi termelőket, gazdákat nem szabad megfosztani a termőföldtől. A bioüzemanyagokat akkor szabad csak előállítani, hogyha valóban jelentősen csökken az üvegházhatású gáz kibocsátás. Ezek tehát a fő mondandói az én véleményemnek. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm, Taylor úr következik. <clears throat> Thank you, Chair. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm szépen Kacsmarek úrnak is. A bioüzemanyagról, bio, bioüzemanyagról, hogyha beszélünk itt ebben a szabadságban, akkor legfontosabb az az, hogy milyen hatása van a bioüzemanyag termelésnek a földországokra, illetve az élelmiszer termelésre 2050-re 9 milliárd ember lesz, és egyre nagyobb lesz a száma a krónikusan alautápláltaknak, mert most is 800 73 millió ilyen ember van. Úgy gondolom, hogy emiatt a földet az élelmiszertermelésre kell használni, és nem arra, hogy a gazdagabb országok autóval járhassanak. Ami a bizottság módosítóit, illetve Kacsmarek úr jelentését életi ezen irányával kapcsolatban, én hosszasan keresgéltem tanácsok után, és Olivier de Schutter adta a legtöbb tanácsot, aki az ENSZ megbizotja az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatban, és öt aggodalmat vázolt fel, amelyek nagyon relevánsak, szerintem számunkra is a bioüzemanyagokkal kapcsolatban. Itt szó van a nem megfelelő felhasználatról, a élelmiszerbiztonságról, a szegénység megszüntetéséről, a közvetlen feltétlenek megváltoztatás, illetve a klímaváltozás. Ezek azok a kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell, és szeretném most kifejteni azt, hogy a módosítóink, amiket benyújtunk, ezek hogyan próbálnak megfelelni ezen kihívásoknak. De Süter úr azt mondja, hogy a bioüzemanyagok kapcsán sokkal nagyobb területet használnak, és ezért arra ösztönzik az embereket, hogy a földet bérbeadják, főként a szaharlat területeknél, ahol nem megfelelően védik egyébként sem a föld tulajdont. Az ötös módosításom rámutat arra, hogy a bio üzemanyagok nagy támogatást kaptak, 10 milliárd eurót évente, és ezért a teljes bioüzemanyaggyártás 2020-ra már olyan terményekből származik, amelyeket olyan területeken termelnek, ahol ki lehetne elégíteni az élelmiszer szükségleteket, illetve a takarmányozási szükségleteket. Tehát mindenképpen a földhasználatot is figyelembe kell venni annak érdekében, hogy az ne ö, ö, a, a, akrázza alá az Európai Unió kibocsátási ö, céljait. Nagyon fontos az, hogy megkülönböztessük a termény fajtákat, például a kemény tartalmú, olajtartalmú terményeket, illetve másfajta energia termelésre használt terményeket Második veszély a élelmiszerbiztonság fenyegetettsége, az EU e, bioüzemanyag politikája a spekulációt segíti elő a termőföldeken, főként a legtermékenyebb területeken, amelyek főként a kikötők környékén vannak a földet a befektetők számára alkalmazzák, viszont ezt a kisebb gazdálkodók kárára teszik, ennek negatív hatásai lehetnek az élelmiszerbiztonságra helyi szinten. Ugyanígy a, azok a kezdeményezések, amelyek a bioüzemanyagok támogat, bio támogatják, ezek az élelmiszerbiztonság hiányához vezettek. Ahhoz, hogy ezzel foglalkozzunk, az egyes módosítóm felvázolja ezt a kockázatot, amelyen szembe kell néznünk, hogyha bioüzemanyagokkal így foglalkozunk. Mindemellett a 9-es módosítomban minimalizálni szeretném a negatív hatásokat, amelyek a földhasználati jogból, a földspekulációból, fakadnak a biodiverzitásból, anélkül, hogy ha behatárolnám a bioüzemanyagok használatát. Csökkenteni kell 2020-ra a bioüzemanyagok használatára felhasznált termények arányát. A negyedik a, a gáj, a szegénység megszüntetése, de Süter úr elmagyarázta azt is, hogy az EU bioüzemanyag politikája főként a nagy, gaz, nagy termelésű gazdálkodásokat helyezi előtérbe, hiszen a bioüzemanyagok termeléséhez tőkeintenzív gazdálkodásra van szükség. Ez nem jó a helyi lakosoknak, csak a helyi elitnek, illetve a nemzetközi cégeknek. Az EU azzal érvel, hogy plusz bevételt jelent a bioüzemanyag, viszont ez nem így van. Van egy külön módosítóm is erre. A világjellemzési program felismerte már azt, hogy a gazdasági növekedés önmagában nem garantálja azt, hogy ebből előnyt húznak a szegényebbek. A célzott mezőgazdasági növekedés a kis gazdálkodásokkal, ezeknek van hatása abban, hogy sikerül elérni a legszegényebbeket a társadalomban. Ők azt mondják, hogy a mezőgazdaságot történő befektetés háromszor hatékonyabb, mint bármilyen más befektetés, hogyha a szegénység csökkentéséről van szó. Ezért teljes mértékben helyesen mondjuk azt, hogy a mezőgazdasági üzemanyagtermelés alááshatja a szegénység megszüntetésének célját, ami a felhasználati megmaradását illeti, annak fel is, ez 12-es módosításom szól erről, azt hangsúlyozzuk, hogy mennyire fontos az, hogy eh, az indirekt felhasználat eh, figyelme kell vennünk akkor, amikor a üvegházik gázok kibocsátását számoljuk ki, és nem szabad támadni a bioüzemanyagot. Végezetül, figyelembe véve a klímaváltozást, Düssetter úr azt mondta, hogy az a feltételezés, hogy az Európai Unió bioüzemanyag politikai hozzájárul a üvegházigázok kibocsátásának csökkentése, ez eléggé homályos, hát így is lehet ezt fogalmazni, de egy kicsit tovább is lehet menni ennél. A bio üzemanyagok a szójából, a repcéből, a pálmolajból azok sokkal több üvegházi gázt eredményeznek, mint a foszilis üzemanyagok, tehát számomra ez egy kicsit őrület ez, hogy megpróbáljuk javítani a dolgokat, és mégis rosszabbat tesszük a dolgokat. Tehát ezek az agályai megjelennek a módosítóimban, és remélem, hogy sikerül majd ezt annál, majd ezt megújtatnom még. Merci. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Tajja asszonynak. Grazie, Presidente. E grazie anche per la gentilezza. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a kedves hangulatot is, a szívajos hangulatot is, és a ö, baráti kapcsolatot. Szeretném aláhúzni, hogy a két irányelv átdolgozása miért olyan fontos. A bizottságnak, a szakbizottságnak itt nagy a felelőssége. Az ittre keretében végzendő munka nem vonatkozik majd a politika végrehajtására, mert pedig nekünk oda kell figyelni a koherenciára. Legyen koherenc az, az energiapolitika, a környezetvédelem és a nemzetközi fejlesztési politika. Márpedig ezt ezt még nem veszik eléggé figyelembe. A mi dolgunk, hogy biztosítsuk a konvergenciáját mindennek az iránynak. Választókerületemben erre részt vettem két konferencián a megújuló energiáról szabályozási szakemberek beszéltek az egyiken európai stratégiáról, de nem tudták, hogy a bioüzemanyagokat mire használják. A második konferencia csak a végrehajtásról szólt, az alkalmazásról, és nem értették a 2020-as 10 százalékos célt. Tehát nekünk kell homogénné tenni, koherensé tenni mindezeket a döntéseket. Legyünk bátrak, mi európai törvényhozók, akik támogatjuk a megülő energia használatát. Gondolok itt arra, amit a plenárison döntöttünk a 2030-as célról, hogyha tévedés történt, 10%-é bioüzemanyag 2020-ban, akkor azt ismerjük el. Fontos a megújuló energia, de ez a kötelező cél olyan piacot hozott létre, amely önjáró lett a megtérülés is fontos. Hogyha tévedtünk, meg kell mondani. Ne legyen ez kötelező cél. A bioüzemanyag ö, miensége sem mindegy. Talán más utakat is meg kellene, meg kellene fontolni, nem csak a fosszilis bioüzemanyagot. Hogyha tévedtünk, ismerjük el, ismerjük fel ami az emissziót illeti, a kibocsátás illeti kollégáknak igaza van, rosszabb helyzetet értünk el, mint amit kívántunk. A földeket másra használjuk, mint termények termesztése. Két millió személy tudnánk táplálni, hogyha a bio üzemanyag földek továbbra is a hagyományos földművelés részeit alkotnak. A mi ta- döntésünk alapját képező tanulmányokat megcáfolták újabb tanulmányok. 2017-re az amerikai kukorica, amely meghatározza általában a kukorica árát, jelentősen változik tudjuk, hogy milyen változások vannak, akkor nekünk is változtatni kell. Egyesek a 10% kötelező cél nem kötelezővé változtatását akarják, mások csökkentést akarnak. Minden esetre nem szabad rugalmatlannak lenni a 10%-kal kapcsolatban. Mindenképpen egy úti tervet ki kell dolgoznunk annak érdekében, hogy a bioüzemanyagokat mással helyettesítsük, azért, hogy az élelmezés legyen az elsődleges célunk. Gondoljuk végig, hogy milyen hatással vannak az intézkedéseink. Van, hogy hulladéknak veszünk, pedig nem is hulladék. Van olyan hulladék, amely a mezőgazdaság számára hasznos pontos tanulmányokra van szükség az NGO-kkal való egyeztetéssel. Kérdés, hogy hogyan helyesbítsük az iránt. A megülő energiák használatát valóban növelni kell, de egyesek nem megfelelőek, hiszen a, az élelmezés biztonsága ellen hatnak. Utolsó megjegyzés. Beszélnünk kell a földek használatáról. A bizottság azt mondja, hogy fontos a monitoringozás, csak hogy nem elégséges, ki kell számolni, hogy milyen hatással bír ilyen és olyan felhasználás. Előre ki kell ö, számolni a hatást. Biztos, hogy a szakbizottság jó munkát fog végezni, legyünk elég bátrak, hogy helyesvítsünk az európai politikán. A termelők nem győztek meg eddig. Fontos, a helyesbítés. Nem minden rossz hatás a bioüzemanyagoknak tudható be, ezt el kell ismerni. A földekre más tényező is gyakorol nyomást. Ettől még ezzel is kell foglalkozni. Másrészt arról van szó, hogy a beruházásokat védelni kell. De hát védeni is fogjuk, többek között azért, eh, mert alig kezdtük el a munkát. Az országomban a hazámban csak két éve ültették át a, az erre vonatkozó irányelvet. Nyilván a technológia fejlődni fog. Legyünk bátrak és válasszunk újat. Azt hiszem fontos fil, fontos figyelembe venni a globális eredményeket. Merci Köszönöm szépen. Gőrenc úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, aki nagyon jól mutatta be a probléma aspektusait. Azt hiszem, hogy a bizottságunknak el kell gondolkoznia azon, hogy ö, hogyan tudunk jobban hatni választani kell az üzemanyag és a tányér között. A tányér élvez elsőbséget. El kell kerülni az éhezést. De amit javasoltak, az megoldás. Szerintem ez hozzájárulhat a megoldáshoz, de ne tévedjünk ha Európa betiltaná az importot az élelmiszeripari termékek védelmére, akkor meg lenne oldva a probléma? Nem. Mert akkor ez az űrt más töltené ki, nem csak mi vagyunk jelen a fejlődő országokban nem csak mi vásároljuk fel a természeti erőkincseket. Szerintem a megoldás ott rejlik, hogy a partnereink legyenek urai az erőforrásoknak, a földeknek, már pedig nem azok. Tehát kormányzási kérdésről van szó. Az a veszély, hogy mások töltik ki az űrt. Kína megértette, hogy a természeti kincsek egyre inkább cikkek, és háború folyik a természeti erő forrásokért. Csak úgy lehet megnyerni ezt a háborút, hogy a déli partnereinket meggyőzzük, hogy sokkal jobb stratégiát dolgoznak ki, amelyel az erőforrásaikat, többek között a természeti erőforrásaikat meg tudják vinni. Ezért támogatom azt, ami elhangzott, azzal, hogy figyelmeztetek, ne legyünk naívak, ez nem lehet önkorrabácsolási gyakorlat, tovább kell menni. Politikai dialógus akkor lehet, hogyha déli szomszédokat meggyőzzük, hogy olyan stratégiát válasszanak, amely a saját országokban hatékony ami a földek megszerzéséről elhangzott, a földek használatáról, használatból való kivonásáról, az része kell legyen ennek a dialógusnak. Ez érdekes munka a külügyi szolgálat számára is. Elnök, köszönöm szépen, megadom a szót a bizottságnak. Óven úr képviseli. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéskészítőnek és mindenkinek, aki hozzászól ehhez ma. Nagyon fontos és nagyon bonyolult ez a fájl. Technikai és politikai szempontból is bonyolult ez, hiszen több parlamenti szabadság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a tanács is az elmúlt hat hónap során nagyon komolyan foglalkozott ezzel, annak érdekében, hogy sikerüljön egyetértés jutni ezen fájlal kapcsolatban. Emlékeznünk kell arra azonban, hogy a bizottsági javaslatban eredetileg az volt a cél, hogy csökkenteni lehessen a közvetlen feltétlenül hatásait, és 5%-os határt szabtak meg az új megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben, és főként a repceolajra, a pálmaolajra gondoltak, és itt 5%-ban határozták meg a használatokat, ez egyetemű, hogy így próbáljuk csökkenteni a kibocsátásokat. Másrésztről viszont a már megszületett befektetéseket is figyelembe vesszük. Tehát szerintem nagyon fontos ez az egyensúly, amit létrehoztunk, és nem összeegyeztethető az azzal, amit ma hallottam a 10%-os cél kapcsán, tehát a bizottsági javaslatában már volt erről tehát szó. A másik aspektus, amit egyetemmel kiemeltünk a javaslatunkban, az az volt, hogy bizonyos tényezőket figyelembe vettünk. A a közvetlen feltétlen megválasztása kapcsán. És ezeket már nem annak alapján nézzük, hogy a bioüzemnek feltartató vagy nem, hanem megpróbálunk az elkövetkező években információt gyűjteni arról, mi fog történni 2020 után, és hogyan lehet majd a megfelelő üzemanyagra koncentrálni a jövőben. Tehát ez megfelel annak, amit ma reggel elmondtak. A másik aspektus, amit, amivel foglalkozik a bizottsági javaslat, az az, hogy hogyan lehet a modern bioüzemanyagokkal foglalkozni, a különböző hulladék kérdésében, visszamaradt anyagok esetében azt mondtuk, hogy ezek lehetnének bizonyos takarmányok, és azok az és a és ezek mindenképpen jó lépés jelenthetnek a jövő irányába. A bizottság hajlandó arra, hogy mindenfajta technikai módon segítséget nyújtson a szavazásra az hetekben, és az END visszabizottság hamarosan ugyancsak szavaz, és szeptemberben lesz majd a plenáris szavazás erről, ha jól tudom. Ennek az egyik fő aspektusa az az, hogy a lehető gyorsabban járjunk el. Nagyon sok a bizonytalanság azt övezően, hogy mi az igazi politikánk, milyen, melyek a jó bioüzemanyagok, melyek a rosszak. Mindenképpen meg kell tartani a már meglévő befektetéseket, a bizottság szeretne működni a többi intézménnyel is azért, hogy ez az ügy lezáruljon még a jelenlegi gyakorlatási ciklusban. Merci Nagyon szépen köszönöm. Kecsmerek úrnak adom most vissza a szót, hogy lezárja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm a köztünk kialakuló konszenzust, egyetértek az elhangzott észrevételekkel, Atolja asszonynak mondom, hogy én nem a befektetések ellen vagyok, épp ellenkezőleg a beruházások mellett, de hát minden szakbizottságnak a saját illetékességi területére kell összpontosítani. Mi a fejlesztési támogatása? Az ittre a befektetésekre. Az INTA például nem foglalkozik a fejlődő országok támogatásával tehát mindenki a saját területével foglalkozzon. A bioüzemanyagok esetében elő kell mozdítani ezt a kezdeményezést, de tudni kell, hogy a kutatók egyike sem garantálja, hogy a jövőben változik majd a helyzet a kutatások eredményeképpen nem lehet előre tudni, hogy pozitív eredményt hoznak-e ezek a kutatások, és hogy a következő bioüzemanyag generáció gazdaság és környezetvédelmi szempontból hatékonyabb lesz-e. A Zimbabwe Zimbabwe eh, delegációban én is ott voltam, amikor Nazer úr eh, a konklúzióit eh, megosztotta velünk. Alapvetően a, a termőfölddel kapcsolatos kérdésekről volt szó. Ebben az országban ugye reform zajlik, a földeket újraosztották, a következő probléma alakult ki nagyon sok földterület eh, ugaron maradt, sem élelmiszert, sem üzemanyagot nem állítanak elő a lakosságnak ugye nincsen tulajdonjoga, nincs földtulajdona, így eh, nem tud hitelt felvenni a tevékenységéhez. Figyelembe kell itt venni a földtulajdon kérdését is. tulajdon vagy földhasználati jogosultság nélkül nem lehet termelni sem élelmiszert, sem ipari növényeket nem lehet termelni. Gondoskodni kell róla, hogy a termőföld politika megfelelően alakuljon Eh, a jogi megközelítés itt nagyon fontos lehet, eh, abból a szempontból, hogy a földet jól használják. Köszönöm szépen. A módosítókat eh, május 31-én délig lehet benyújtani, és június 24-én szavazunk. Felhívom a figyelmüket arra, hogy most ugye felfüggesztjük a szakbizottság ülését, ugyanígy folytatjuk majd fél négykor. Fontos, hogy pontosak legyenek, ugyanis p bulks biztosnak csak 30 perce van, ennyit ad nekünk, úgyhogy minden percet ki kell majd használni. Pontosan 15 óra 29 perc, 59 másodperckor kezdem tehát a délutáni ülést. Köszönöm.